Kedves kollégák, kedves képviselőtársaim, elkezdhetjük a munkát? Welcome to this meeting of... Mindenkit üdvözlök a Júri, a Jogi Szakbizottság ülésén. Az első napirendi pontunk az agenda, a napirend elfogadása. Ezért bejelentem, hogy a nyolcas napi rendet item 13 is to be taken after item. és a, nyol, a 13-as pedig a 14-es napirend után vesszük, ellenzi ezt valaki, vagy történi vala, bárkinek valami észrevetele, ha nem, elfogadtuk a napirendünket, és ezzel már is a második napirendre térünk rám, eszmecserem a 3D nyomá, nyomtatásról a szellemi és szól, szomszédos tulajdon, szomszédos jogok védelméről, és megadom az előadónak a szót, parancsoljon. Merci, Monsieur le Président. Euh, mes chers collègues. Köszönöm, elnök úr, kedves képviselőtársak! Mindenek előtt Szeretnék emlékeztetni röviden arra, hogy miben is áll a 3D nyomtatás technológiája, annak érdekében, hogy jobban értsük, hogy miről szól ez a vita. 80-as évek végén jelent meg a 3D nyomtatás, de igazából csak a technológiai fejlődés felgyorsulásával vált hozzáférhetővé a mindennapi használatban a magánszemélyek által felhasználhatóvá. Több mint 30 éve alkalmazza az ipar anélkül, hogy igazi jogi kérdéseket vetett volna fel, ugyanis a szellemi tulajdon jogi kérdéseket szerződéses módon rendezik a vállalatok tagállamok. Egyébként az ipari vagy kvázi ipari hamisítás esete elképzelhető. Ugyanakkor nagyon drága a 3D nyomtatás, és ezért nem rentábilis az egyszerű magán személyeknél vetődik fel azonban a probléma a jövőre nézve. Az elmúlt években exponenciálisan fejlődött a technológia, és a közvélemény a nagy nyilvánosság számára egyre hozzá férhetőbbé vált. Könnyen hozzáférhető internetes források vannak, illetve 3D szkenner be lehet szkennelni tárgyakat. Így felvetődik a szabadalmak megsértése. Egy műnek a lemásolása anélkül, hogy engedélyt kap kapott volna az ember a szerzőtől, az alkotótól, az interneten, szoftveren keresztül öm, hamisításnak minősül. Viszont a 3D nyomtatásos másolás nem minden esetben tiltott, és nem minden esetben hamisításról van szó a magánszemélyek által megvalósított 3D nyomtatás, hogyha nem kereskedelmi célú, akkor teljesen jogszerű. Olyan, mint hogyha egy dokumentumot kinyomtatnánk papírra. Az otthonukban végzett 3D nyomtatás a magánszemélyek által nem igazán elterjedt. 2000 euró alatt nehéz hozzáférni ilyen készülékekhez egyelőre csak kis apróságokat, műanyag, vagy műgyanta, esetleg és monokróm jellegű tárgyakat lehet készíteni. a professzionális designerek, tervezők használják alapvetően a 3D nyomtatót nagy bevétel kiesést jelent a másolás. A tárgy sértetetlenségének joga vetődik itt fel. Szeretném a 3D nyomtatást kifejezetten a jogi szempontból vizsgálni. A az olyan professzionális területekkel foglalkozni, amelyek a cégek és magánszemélyek jogait védik, az etikai szempontokra gondolok az orvosi felhasználásnál, hiszen lehetne emberi bőrt gyártani. Nagyon bonyolult ez a kérdés, a szellemi tulajdon és a polgári felelősség kérdése vetődik fel, illetve vetődhet fel egyre gyakrabban. Az irodalmi és a művészeti a tulajdon védelme gyakorlatilag már most lehetővé teszi a szankcionálását a másolásnak, ugyanakkor a polgári felelősségnél a jogi bizonytalansága jellemző projektek, a CAD informatikai modellek szerzői érintettek, a CAD file beszerzője érintett, illetve a CAD fájlok kicserélésére kell gondolni. Azt kell megvizsgálni, hogy hogyan lehet arról gondoskodni, hogy a 3D nyomtatással készített termékek mennyiben felelnek meg a biztonsági szempontoknak, mennyiben ütésállóak, nem mérgezőek, hogyha egy magánszemély ilyent gyárt, és az balesetet okoz, akkor ki a felelős, hogyha veszélyes a tárgy, akkor a gyártó felelőssége vetődik fel, de ki a gyártó, az a fogyasztó, aki mondjuk egy letöltött fájl alapján nyomtat, az, aki a nyomtatót gyártotta, vagy az, aki a programot készítette. Mindezek a kérdések remélhetőleg elvezetnek oda, hogy megfelelő szabályozást alakítunk ki a 3D nyomtatásra. Nem szeretnénk az innovációt leállítani, inkább segíteni, kísérni akarjuk Eh, ahogy Madi asszony a robotokkal kapcsolatban eh, mondta. Eh, szeretnénk, hogyha a termékhamisítás nem terjedne el emiatt. Nagyon fontos érzékenyíteni a fiatalokat, de minden 3D-t használó ügyfelet, fogyasztott állampolgárt is fel kell hívni a figyelmüket az így nyomtatott cikkek, termékek helyzetére minden útat meg kell vizsgálnunk ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen a figyelmüket. Uh, Mr. de Grandes. De Grandes úr, tessék. Muchas gracias. Köszönöm szépen, elnök úr. Megköszönöm az előadónak az első bevezetőt. Volt már egy korábbi eszmecserénk erről a témáról, de jó, hogy erről a kérdésről ismét beszélünk. Már-már a sci-fi világában vagyunk, ahogyan a technika kihatását vizsgáljuk életünkre, és persze a jogra. Jules Verne képzelt el egy ilyen világot, de még ilyen ebbe ez a világ még Jules Verne ez a világ, mondhatnánk. Mi a frakciunk nevében persze szívesen válaszolunk a kihívásokra, látjuk a lehetőségeket, látjuk az esélyt, amely a 3D nyomtatóban rejlik. Ez egy új technológia, és az új technológiát európai jogi keret közé kell szorítani, így kell szabályozni. Már különböző felhasználók vannak, akik nagy, széles körben használják a 3D nyomtatót, és hatalmas kihatása van ennek a technológiának. A szakértők azt mondják, hogy a 3D nyomtatás forradalmasítja majd a mindennapokat. Ez egész világon óriási kihatása lesz. Ezért nagyon fontos a gyártási folyamatok többek között a ragasztható felületekre vonatkozó márkavédelmi, szabadalomvédelmi és szerzői jogok szabályozása és érvényesítése. Egy 3D nyomtatóval előállított termék veszélyes is lehet, ezért a termékre vonatkozó szabályokat egységesíteni kell. De legelőször is azt kell biztosítanunk, hogy a 3D nyomtatás ne ütközzön a szellemi jogok felhasználásában. Például előfordul az, hogy valaki a szerző vagy a jogtulajdonos szándéka nélkül tölti le a mintát. Előfordulhat az, hogy ellopják a mintát. Vagy illegális termékeket állítanak elő, kábítószert vagy fegyvert, illetve az olyan termékek csoportokat is szabályozni kell, amelyek különösen nagy kitettséggel rendelkeznek, mint az egészségügyi termékek, mondjuk a csont kiegészítő protézisek. Itt ugyanis akkor felmerül nem csak az egészségvédelem kérdése, hanem a felelősség vállalás kérdése is. Tisztázni kell, hogy a 3D nyomtatás folyamatában ki miért felel. A termék felelősségi előírások az előállítóról beszélnek, őt terheli a felelősség. De hogyan néz ki ez a 3D nyomtató esetében? Például, hogyha a végfelhasználó, az ügyfél nyomtatja ki 3D-ben a terméket, ő felelne? A jelenlegi szabályozói rendszer egyszerűen nem képes ezen új technológiát lefedni, tovább kell lépnünk. Hölgyeim és uraim, a 3D nyomtatás egészen új jogi horizontot hoz létre, és ezen kell dolgoznunk. Az első eszmecserét folytatjuk most. Roppant érdekes munka adja a vita alapját, és biztos vagyok benne, hogy minnyáján hozzájárulunk majd ahhoz, hogy ez a kezdeményezés jó alapot hozzon a jövendőben hozandó törvények számára. Mr. Anderson. Anderson úr, köszönöm. Ez egy fantasztikus, elbűvölő téma. Nagyon nagy érdeklődéssel várom, hogy foglalkozhassak vele. Innováció és technológia barát kiindulási pontról, óriási előnyökről van itt szó, nem igazán új ez a technológia, de újdonság az, hogy olcsóvá is vált ez a technológia. Olyan jogi keretekre van szükség, amelyek lehetővé teszik, hogy kihasználjuk ezt a potenciált. A környezetvédelmi téren nagyon sokat tehetünk a 3D technológia használatával, a szállítást szükségét csökkenthetjük, illetve gyorsan ki lehet fejleszteni új termékeket, például jobb napelemeket. Óriási potenciál van ebben. Természetesen nagyon furfangos jogi kihívások előtt állunk, ahhoz, hogy ezt a technológiát használhassuk, szabadalmi jog, szellemi tulajdonjog, nagyon sok három, olcsó 3D nyomtató esetén megoldást kell találni ezekre a kihívásokra. Vannak más jellegű problémák is, például hogyha az emberek otthon kézi fegyvereket tudnak majd 3D nyomtatóval gyártani, készíteni, és ez csak az egyik kihívás, amit ez a technológia felvet. A polgári jogi felelősség kérdése is felvetődik, és ez egy nagyon izgalmas terület, nagyon várom, hogy ezen együtt dolgozhassunk. Köszönöm szépen. Devo asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt gondolom, hogy első eszmecsere ként már minden elhangzott, ami fontos. Valóban nagy potenciál rejlik ebben az új technológiában, és az innovációt, a haladást pártoljuk, nem akarjuk azt fékezni, de felsorolták, hogy milyen kockázatok, veszélyek leselkednek ránk, egyetértek eh, Joellel a jogi kérdésekre, a szellemi tulajdonjogra és a polgári jogi felelősségre kell eh, hagyatkoznunk, különösen a polgári jogi felelősségre. Engem különösen az aggaszt, hogy eh, hamarosan nagyon olcsó 3D nyomtatók kerülnek piacra, olyan államokból, amelyek képesek ilyen termékekkel megjelenni. Fontos, hogy a szabványosítással foglalkozzunk, mert a 3D nyomtatók révén egy csomó rossz terméket, egészségre ártalmas terméket is a piacra juttathatnak. Ezt kezelni kell, és természetesen olyan szempontból is felvetődik a felelősség kérdése, hogy ugye van egy új gazdasági forma, a szolidáris gazdaság formája, ugye van az ipar, egyfelől, másfelől a magánszemélyek, de a kettő között van egy közbülső szint, amikor közösségi gyártás történik, barátja kinyomtat valakinek valamit, amit aztán használni lehet. Úgy gondolom, hogy ragyogó lehetőség ez, és nagyon sok ihletet kívánok Zsoelnek. Köszönöm szépen. Monsieur Foss. Foss úr. Um, ich, im, Im Grunde, wie gesagt, es geht ja alles in die äh, gleiche... Köszönöm szépen voltak éppen egy irányban gondolkodunk, de értsük meg, hogy mi is a 3D. Házakat nyomtattak már. Egy működő képes patkány vesét nyomtattak. Mindezt nyomtatni lehet, ne úgy képzeljük ezt el, mint egy hagyományos nyomtatót. Ez a technológia forradalmasít hatja az életünket. Ezért valóban az a kérdés, hogy a felelősség kérdését jogilag hogyan szabályozzuk. Ennek alapját a robotikáról szóló jelentésünkben lefektettük. De úgy gondolom, hogy nagyon differenciáltan kell megközelíteni a kérdést, hiszen nem olyan könnyű megállapítani, hogy egy hibás termékért végezetül kihibás, kiviseli felelősséget, hiszen ha maga a digitális mintahibás, akkor nem a nyomtatást végrehajtó személy követte el a hibát. Hogyha a berendezés kezelése téves, vagy ha maga berendezés rossz, mind-mind más felelősséggel járhat ez. Tehát úgy gondolom, hogy nem csak a szabadalmi jog, nem csak a szerzőjog, hanem az általános felelősségvállalás jogát is szabályozni kell. Hogyha például a kinyomtatott házam egyszer csak a nagy melegben elolvad, akkor kit, terve, kit terhel majd a felelősség, hogy egy abszurdul hangzó kérdést tegyek fel, ezt a kérdést tehát meg kell vizsgálni, és minél differenciáltabban kell majd az egyes esetekre lebontva szabályozni. Uh, would the commission wish to take the floor? Bizottság? Yes, thank you very much. Um, my name is... Köszönöm szépen, a DigiDest-tól érkeztem. Szeretném üdvözölni ezt az eszmecserét. Véleményem szerint itt volt az ideje ennek az eszmecserének. Rendkívül fontos eszmecseréről van szó, ugyanis láthatjuk, hogy az iparból elkerül, átkerül a nagy közönséghez a 3D nyomtatás. Azt is, azt is hallhattuk, hogy a kollaboratív platformoknak milyen nagy jelentőségük is van. Számos jogi kérdés merül fel a jogi felelősséggel kapcsolatosan és a szerződéses jogi felelősségekkel kapcsolatban. Ugyanis előkerülhetnek olyan helyzetek, amikor nem egyértelmű, hogy például a kollaboratív gazdasági platformon ki nek is van felelőssége, és egészen pontosan mit is vásárol a vásárló. Egy terméket, egy 3D terméket, és akkor a vételjog vonatkozik rá, vagy esetleg a vásárló a komputer, komputer fájlt vásárolja meg. A bizottság beadott egy javaslatot még 2015. decemberében egy olyan irányelvre, amely a digitális tartalmakra vonatkozik a digitális tartalmakra, amelyek károsak, és amelyek esetében a fogyasztóknak védelemre van szükségük. A komputeres design fájlok jó példái lehetnek annak a digitális tartalomnak, amelyre vonatkozik ez a, az irányelv. Természetesen vannak más rendkívül fontos témák is, amelyek ehhez a, ezekhez a jogi kérdésekhez kapcsolódnak. Például a károkozás, illetve általánosságban ezek a láncolatok, ezek az értékesítési láncolatok is rendkívül összetettek. A bizottság tehát nyomon követi ezeket az ügyeket, és nagyon szívesen működne együtt az Európai Parlamenttel ezekben a témákban. Itt van az egyik kollégám is, aki talán mondaná egy pár szót a termékekkel kapcsolatos felelősségekről. Jó napot kívánok! of Unit vagyok a DG belső piacnál, és nagyra, nagyra értékelem ezt a kezdeményezést, a 3D nyomtatás, ahogyan Kátya kollégám már említette, egy disruptív technológia, amely kihat a hagyományos értékesítési láncokra. Tudjuk, hogy az Európai Uniós szabályozásnak a nagy része a hagyományos értékesítési láncra vonatkozik. Ott van a forgalmazó, az importőr, a forgalmazó, illetve a fogyasztó. Na már most a 3D nyomtatásnál ez az értékesítési lánc máshogyan alakul. Az egyik fontos jogi eszköz az a termék felelősség irányelv, amely még 1995-ből datálódik. Ezt értékeljük most, és egy konzultációt is nyitottunk, hogy megnézzük, hogy ez az irányelv még megfelelő-e a mai kor kihívásainak. A 3D nyomtatást majd be kell venni ebbe az értékeli, értékelésbe, amelyet egyébként az év végére szeretnénk befejezni. És reméljük, hogy ezekre a kérdésekre is kitérhetünk. Nagyon várjuk az önökkel való együttműködés az önökkel való közös munkát ezen a jelentésen, hogy együtt be tudjuk azonosítani az összes kihívást, amelyek előttünk állnak, főleg a termékfelelősségek vonatkozásában. Ugyanis itt nagyon óvatosan mindenre kiterjedően kell ezt vizsgálnunk. Zárásképpen adnám a szót a kollégámnak, aki a szellemi tulajdonjogokról fog egy pár szót szólni. Köszönöm, tisztelt elnök úr, köszönöm a türelmüket, köszönöm, hogy meghallgatják a bizottság összes képviselőjét. A szellemi tulajdonjogról szeretnék egy pár szót mondani, mint ahogyan azt a jelentéstevő is említette. A jelenlegi rendszer amely most létezik, és amely a szellemi tulajdonjogokra vonatkozik, már egy stabil keretrendszert teremtett. Persze ezt a keretrendszert megfelelőképpen kell átalakítani, alkalmazni, hogy az megfeleljen a technológia gyors fejlődésének. Gyorsan fejlődik a technológia, de nem tudjuk még, hogy merre. Éppen ezért óvatosnak kell lennünk, az innovációt támogatnunk kell, mint ahogyan ezt több felszólaló is mondta, nem szabad semmiképpen sem blokkolnunk az innovációt. Mi nagyon örülünk, hogyha együtt dolgozhatunk önökkel, és ezt az, e- ebben az eszmecserében is részt vehetünk. Mi tovább folytatjuk a monitorozást, monitorozzuk a piacot, hogy láthassuk, hogy hogyan is zajlik a szellemi tulajdonjogok tekintetében a helyzet, a csalások hogyan alakulnak, és ahogyan azt az jelentéstevő nagyon helyesen kiemelte, a technológiának a fejlődése olyan gyors, hogy a csalás, a csalásnak az üzleti modellje a, a 3D-ben túlságosan drága, úgyhogy nem biztos, hogy, hogy előkerül. Köszönöm. Nagyon köszönöm. Bezsron azt, hogy szeretne esetleg pár záró gondolatot megosztani velünk. Nincs, nem szeretnék már mást mondani, szerintem nagyon jól beszéltünk erről a problémáról. Nagyon, nagyon örülünk, hogy ebben az innovációs korban, innovatív korban élhetünk, és fontos, hogy ezeket a kérdéseket együtt szabályozzuk önökkel, az önök segítségével, az önök gondolataival, illetve a bizottság gondolataival együtt. A 3D nyomtatóknak a kérdését, tehát már előre kell rendeznünk, még mielőtt valamilyen incidens, valamilyen baleset felmerülne. Nagyon köszönöm. Köszönöm szépen. Akkor le is zárhatjuk ezt a napirendi pontot, és most pedig áttérünk a hármas napirendi pontra, és akkor át is adnám ennek a meghallgatásnak az elnöklését Kávada úrnak, a lelnök úrnak. Köszönöm.